lépéseknek a hatását és következményeit. A bizottság nyilvános konzultációt indít a közeljövőben erről. Elnök, köszönöm, és az ön felszólalása lezárta a vitát. Most pedig a következő ponthoz érkeztünk, mégpedig az egyperces felszólalásokhoz. Egy sor kérésem van. Zazada úrnak adom meg egy percben a szót. Elnök asszony, hölgyeim és uraim! Ha megengedik, akkor a kisgyerekekkel utazó anyák, illetve az idősek eh, kérdésével foglalkoznék. A 2007 11-es rendelet kimondja, hogy a repülőtereken segíteni kell az ilyen utazókat, azonban a rendelet rendelkezéseit gyakran nem tartják tiszteletben. Az Európai Bizottság anyagaiban nem, mm, egyáltalán nem szólnak a kisgyerekekkel utazó szülőkről módosítani kellene azt a szöveget, eh, és oda tenni, hogy a kisgyermekkel utazó szülők. És a piktogramokat eh, is, a szimbólumokat is meg kell változtatni. Jiménez asszony egy percben. Como miembro de la Comisión de Derechos Humanos, como ciudadana española... Az Emberi Jogi Bizottság tagjaként és spanyolként, valamint e- európai állampolgárként és a terrorizmus áldozataként, hiszen e, az ETA meggy- meggyilkolta a e, testvéremet és feleségét, tehát mindezek fényében e, elmondanám, hogy a venezuelai kormány lehetővé teszi, hogy a terroristákat képezzenek, bár nemzetközi elfogató parancs van érvényben. Az emberi jogok sérülnek. Azt követelem tehát, hogy a spanyol, spanyol kormány lépjen ezen a területen, hiszen a spanyolokat megalázzák. Szapatéró úr nem tehet semmit, amíg a venezueli kormány ilyen tevékenységet folyt, folytat. Zapatero a nem hunyhat szemet a fák tevékenysége fölött, és nem foghat kezet venezuelai vezetőkkel. Spanyolország miniszterelnöke nem folytathatja azt, hogy ignorálja ezt a problémát, reagálnia kell, és megfelelő választ kell adnia Szeretném önöket emlékeztetni, hogy mindenki egy percet kap. Stiller asszony, egy perc. Köszönöm, elnök asszony. A szeptember 18-án 36 kollégám, beleértve magamat is, van a megtiszteltetésben részesültünk, hogy az Európai Tüdő Alapítvány a dohány ellenes munkájába beavatott bennünket. Ez az Európában a tüdő éve. Ezt a petíciót még mindig eh, aláírhatják a kollégák, akik egyetértenek a dohány gyárak eh, a dohány ellenes kampányunkkal. A 27 tagállamban eh, a legtöbb tagállamban eh, tiltják a nyilvános helyen való dohányzást. Skóciában tiltották be a nyilvános helyeken történő dohányzást először. 18%-kal csökkent az asztmás gyerekek száma a nyilvános helyen mm, a dohányzás betiltása miatt, ezért azt hiszem, hogy ez követendő példa, és még egyszer gratulálok annak a 36 kollégának, aki oda uh, kanyarított az aláírását a petícióra. Childers. Köszönjük, Childers asszony következik. President, I would... Elnök asszony, a múlt héten a Költségvetési Bazottság az európai eh, biztosok eh, fizetését befagyasztotta, ami a eh, etikai kódexüket, magatartási kódexüket nem változtatják meg. Charlie McCreevy, a volt belső piaci biztos, aki nek az új igazgatói posztját az összeegyeztetetlenség miatt vizsgálják. 201 esetben kértek kérték azt a volt bizottságnál dolgozók, hogy ilyen posztot elfoglalhassanak, csak egy esetben mondtak nemet. Szerintem ezt a szabályt nem szabad ilyen lazán értelmezni. Kozlik, egy minut. Kozlik úr, egy percben. Ďakujem za slovo, vážený pán prezident, stený parlament. Súčasná... Köszönöm szépen, elnök asszony. A jelenlegi szlovák kormány olyan törvényeket javasol, amelyek csökkentik a bírák függetlenségét, pedig azt a, az alkotmány biztosítja. Ez a javaslat azt tartalmazza, hogy a bírák mentességét törölnék, de nem volt konzultáció a parlamentben. A demokrácia torzó Szlovákiában, és ezt azt is biztos, bizonyítja, hogy a legfelsőbb bíróság elnökét, bírói tanács elnökét nem engedték, hogy belépjenek a parlamentbe akkor, amikor az igazságügyi reform tervezetről tárgyaltak, egy törvényről. Ez a törvény a bírák számát csökkenteni akarja a bírói tanácsban, még azelőtt, mielőtt lejárna a mandátumok, és

a forty eight as thirteen aradi vértanú melyek közül csak négy volt magyar bizonytva az egyetemes értékek nemzetfelettiségét nekünk magyaroknak ezt szimbolizálja az örökös szabadságvágyat a magyar nemzet egységét és a nemzetek közti megbékélést és szolidaritást is. köszönöm. Euh, most pedig átadom a szót Diaz eh, Garcia Mera úrnak, elnök úr. Szeretném elítélni a Chavez kormány antidemokratikus lépéseit, amely az alapvető jogokat sérti. Karakaszi repülőtéren eh, letartóztattak egy eh, kollégát. Mi mint parlamenti képviselők nem csak közösségi keretekben mozgunk, az unió elveit, szabadság, demokrácia, emberi jogok tiszteletbe tartása, ezeket kell támogatnunk. Világos, hogy ez a totalitárius kormány nem tartja tisztában ezeket a jogokat. Szeptemberben parlamenti választások voltak, ez reménykeltett, de reagálnunk kell tudni, figyelme kell venni az a Venéz opozíció, vagyis ellenzék előre lépését, fejlődését. Mit gondolhatunk egy olyan kormányról, amely elutasította több terrorista kiadatását,

roppant érdekes eszmecserét folytatunk az izlandi kormányzat és parlament képviselőivel a csatlakozási kérelmükkal kapcsolatban. Amikor a halászati miniszterrel találkoztunk, akkor megragadtam az alkalmat, hogy felvessem eh, a makréla eh, megengedhető fekedésének kérdését. Fontos a makréla állomány fenntartása, ez erre külön utaltam. Október 12-én Londonban Izland tárgyalásokat kezd a partmenti országokkal, és remélem, hogy kielégítő megoldást találunk. A pénzügyi válság hatásai tapasztalatok még Izlandon, ezért Izland e, e, és az Egyesült Királyság között két adó kell, hogy maradjon ez a probléma. Folytatni kell a tárgyalásokat annak érdekében, hogy mindenki számára megfelelő megoldást találjunk. Köszönöm. Kumucákos úrnak adom meg a szót. Köszönöm, elnök asszony. Nagyon örülök annak, hogy Bárnyé biztos úr itt van velünk, mert az a kérdés, amiről beszélni kívánok, őt külön érdeklik. A természeti katasztrófáknak nagyon nagy az ára, emberi életekben mérve, de gazdaságilag is. Gyorsan kell lépni, mégpedig hatékonyan az ilyen jellegű helyzetek, rendkívüli helyzetek esetében. Szeretném elmondani, hogy Európának a lehető legjobban kell kihasználni lehetőségeit, és mobilizálnia kell az európai állampolgárokat. A, az önkéntességnek hosszú hagyományai van itt Európában. Egy európai önkéntes megállapodást kellene kötni a Rizsoni Szerződés 214-es cikke értelmében. Volt már európai önkéntesség éve, és mindenképpen ez Európa képét erősíti, javítja Európa képét a az állampolgárok szemében minél hamarabb meg kell kötni ezt a megállapodást. Most pedig megadom a szót Ziobó úrnak. Köszönöm, elnök asszony, hölgyeim és uraim! Nem. 2013-tól az Unióban korlátozik a széndiokszid kibocsátást, a bizottság közelmúltban alacsonyabb szintre vonatkozó terveket nyújtott be, mint ahogy azt korábban tette. Ez oda vezethet, hogy hogy a cementgyárak például Lengyelországban tönkre mehetnek. A cementárak legalább 30%-kal emelkedhetnek, ami kihatással lehet a fogyasztókra, az átlag polgárokra is, és megállíthatja a gazdasági növekedést, hiszen a cement roppant fontos a ipar számára, főként az új tagállamokban, amelyek amúgy is lemaradásban vannak Németország vagy Franciaország mögött, akik már megépítették az autópályáikat és infrastruktúrájukat, mielőtt ezeket a szigorú szabályokat bevezették volna. Ez a helyzet még egy káros hatással lehet. A ipar áttelepülhet máshova, és a gazdaság fog ettől szenvedni. Monsieur Tussas, oui? Tussas. Tussas úr. Köszönöm a szót. Antidemokratikus állásfoglalást fogadott el a az Európai Tanács október 5-én, amely a, nem, a népi és a terrorista mozgalmakat egybeveszi, és itt kérjük, hogy a szónok egy kicsit lassabban beszéljen, mert nem lehet őt követni. Elnök, kérjük, hogy beszéljen lassabban, mert nem lehet önt fordítani. ellenezzük ezt a határozatot, vagy állásfoglalást, főként Görögországban, ahol népi mozgalmak indultak a barbár, antiszociális politika ellen, amelyet a kormányunk folytatott a többi EU kormány nyomására. Nem lehet ezeket a harcokat törvényekkel betiltani, hiszen ez a történelem előre haladásának módja. Az ember-ember általi kizsákmányolásának véget kell vetni, és a népi mozgalmakat vissza kell helyezni a jogukba, mindenütt Európában. Ezt a történelem szemét ládájába kell helyezni, és felhívjuk a néprétegeket, hogy követeljék jogaikat, és lépjenek fel e botrányos határozat ellen, amely az európai kapitalizmus elnyomását képviseli. De mindez nem fog véget vetni a dolgozók harcának. Köszönöm. Most pedig Andikine asszonynak adom át a szót. Tisztelt elnök asszony, Ma Brüsszelben az Európai, Európa Kína csúcs találkozóra kerül sor. Az éghajlatváltozás, illetve a kereskedelem van a témák között. Ezen kívül az emberi jogok, a halálbüntetés, illetve a kényszermunka. Ezek a kérdések rendkívül fontosak, azonban szeretném fölhívni a figyelmüket még valamire, amit nagyon fontosnak tartok, ez pedig Tibet. Sajnálattal kell tudomásul vennünk, hogy a Dalai Láma és a kínai hatóságok közötti dialógus nagyon lassú ütemben halad. Tavaly november volt az utolsó ilyen találkozó. Elszórtak ezek a megbeszélések, és nagyon alása őket a bizalom hiánya. A Dalai Láma visszavonta a függetlenség, illetve nagyobb autonómia iránti ö, igényét, arra ösztönözném Kínát, hogy a párbeszéd, a dialógus segítségével próbálja rendezni a helyzetet. A Dalai Láma ezt üdvözölne, és üdvözölni, és mindent megtenne annak érdekében, hogy ez előre mozduljon. Köszönöm. Vadim úri a szó. Elnök asszony, sajnos Romániában mostanában brutális cenzúrát vezettek be más tagállamokban, ez nem létezik. Ezt egy olyan intézmény folytatja, amelynek neve Nemzeti Audiovizuális Tanács. Ez eh, ördögi gépezet, amely cenzúráz nagyírókat, Cervantes, Goethe, Byron, Balzac, hogyha ők ma élnének, őket is cenzúráznák. Ez a banda a független tévéállomásokat terrorizálja. Ez a bizottság olyan, mint egy elefánt temető, ebből zombik jönnek ki, és ezt egy halálos diktatúra igazgatja a tanács megbünteti az olyan tévésokat, ahol az ellenzéki pártok az igazságot mondják meg. Kérjük, hogy segítsenek minket, vissza tudjuk nyerni a sajtószabadságot, amit 89-ben nyertünk el. Árkin asszony a szó. Köszönöm szépen. Ma beszéltünk a Lisszaboni szerződés szociális intézkedéseiről, amely a szociális következményekre hívja fel a figyelmet. Nem tudom, hogy az Európai Unió a szociális, illetve gazdasági következményekkel számol-e az Európai Unió, illetve a bizottság, amikor kötelezi Írországot, hogy a stabilitás és növekedési paktumnak felel meg 2014-ig. Természetesen fontos ez a paktum, azonban úgy tűnik, hogy csak ez számít. A 3%-ot elérni 2014-ig, vagy baj lesz. Ez az az üzenet, amit az Európai Uniótól kapunk. Ma korábban a belga elnökség azt mondta, hogy az észszerűtlen megszorításokra nincs szükség, pedig pontosan ezt kapjuk mi a helyzet a gazdaság újraélesztésével, fölépítésével? Igen, el kell jutnunk a 3%-hoz, azonban hosszabb időre van szükségünk. Elfogadom, hogy nagyon sok nehézséget, nehézséget mi magunknak okoztunk, nem szimpátiát keresek, de azt gondolom, hogy az észszerűtlen megszorítások tönkreteszik a Írországot, pedig mindig, még mindig napi négy üzleti változás csődbe megy. Köszönöm, Sziderszka asszonyi a szó. Köszönöm, elnök asszony. A közelmúltban Lengyelországban arról hallhattunk, hogy pszichoaktív anyagokat használtak, és többen vesztették életüket eh, pszichoaktív anyagok használata miatt. Nincsenek megfelelő szabályok arra vonatkozóan, hogy hogyan tudnának fellépni a szervek a pszichoaktív anyagok előállítóival szemben. Ezek azt gondolják, hogy ha ezek nem tiltott anyagok, akkor nem is károsak. Pedig károsabbak, mint a kábítószerek. A pszichoaktív anyagok problémája miatt minél hamarabb fel kell lépnünk, és mint olyan határozottabban fel kell lépnünk, az Európai Bizottságnak eh, eh, átfogó lépéseket kell foganatosítania és tájékoztatnia a lakosságot a pszichoaktív anyagok káros hatásairól. Kli szó. Ahogy október 6-án a Financial Times írta, valóban pénzügyi vészhelyzet van Európában. A kockázati tőke és a különböző kockázatos vállalkozásokat támogatni kell, azonban a pénzügyi válságot újra meg kívánva előzni, lehetet, ellehetlenítetjük a tőkepiacok életét azért, mert a hedge fundokkal próbálunk szembeszállni, miközben a pénzpiacok mellett az új cégek a jelentik a fejlődést, a gazdasági növekedést, a Google, a Skype, a Facebook is kockázatos beruházások voltak. Ezek három-hét éven belül általában megtérülést garantálnak. Be kell hoznunk a lemaradásunkat Amerikával, Japánnal kapcsolatban. Morgan Quinn kutatási biztos szavainak kell hallgatni. Alfano. Köszönöm, Alfano asszonynak adom meg a szót. Grazie, Presidente. Io voglio... Köszönöm, Tisztelt asszony. A múlt vasárnap, amikor Palermóba látogatott a pápa, akkor felfüggesztették az alapjogi kártát, és a rendőrei ellenséges lépéseket tettek, valamint homofób plakátokat hagytak fenn. volt a rendőreinek felhatalmazása arra, hogy eltávolítsanak bizonyos plakátokat. Tiszteletbe kell tartani az állampolgárok szabad véleménymondási jogát. Ebben az esetben a demokráciát a feje tetejére állították a különböző intézmények Olaszországban. Köszönöm. Tornászeszk úrnak, Tanaszeszk úrnak adom meg a szót. Köszönöm elnök asszony, hölgyeim és uraim! A válság ellenes eh, felépés ellenére eh, a tüntetések, a sztrájkok jól mutatják, hogy nem sokat javult a helyzet. Sajnálatos módon eh, a kormányzati intézkedések amelyek a költségvetési lyukokat próbálják betömködni, e, újabb válsághoz vezetnek azáltal, hogy az emberek jövedelmét e, csökkentik és életminőségét rontják. Talán itt az ideje, hogy a tagállami kormányzatok hozzáállásukon változtassanak, és az emberek érdekeit helyezik előtérbe, hiszen ezek egyre e, szegényebbek, miközben érdekes módon a bankok mai napig jelentős profitot érnek el. Hogyha vesztese van a játéknak, miért mindig az utca embere az? Mato Andro Adrover. Mato Androver kollégája a szó egy perc. Presidenta, yo también voy a hablar de Venezuela. Köszönöm szépen, elnök asszony. Én is Venezueláról fogok beszélni meg kell érteni, hogy nem csak arról van szó, hogy szavaztak, hanem szabadon, biztonságban és demokratikus körülmények között a magántulajdont tisztelni tisztálni kell. Sajnos Venezuelában a vállalkozásokat fenyegetés éri. Az Agu Izenia vállalkozást a Kanári-szigetekről hozták létre, és kisajátították, méghozzá jogtanalul. Sok éves erőfeszítés után a kormány úgy döntött, hogy ezt hagyja, hogy ez megtörténjen. A vállalkozóknak nem lenne szabad ezt a fenyegetést érezniük, és eljött az ideje, hogy Venezuela valós demokráciával nője ki magát, és akkor a terroristák itt nem húzódhatnak meg. Köszönöm. Hölgyi asszonyi a szó. Köszönöm, elnök asszony. A Nemzetközi eh, Közlekedési Szövetség csúcsalálkozójára ezen a hétvégén Lisszabon, eh, Isztambulban kerül sor, és nemzetközi szolidaritás várható a UPS fellépése miatt a török eh, munkajog sajnos módon nem felel meg az európai normáknak, és a munkáltatók ezt kihasználják. A török munkajog értelmében csak akkor lehet aktív egy szakszervezet egy cégnél, hogyha a szervezettségi szint meghaladja az 50%-ot. Eh, az amerikai eh, logisztikai cég, a UPS keményen lépett fel, 137 embert bocsájtottak el nyomban, akik szakszervezet betömörültek, illetve kérték, hogy ismerjék el szakszervezetnek e, őket a UPS-nél. Május óta e, harcolnak az igazukért, e, hogy visszanyerjék munkájukat és javuljanak a munkakörülmények. Az új jog szabályokkal és szakszervezet ellenes fellépéssel számolnunk kell. Gracias, Presidenta. El próximo 18 de... Köszönöm szépen, elnök asszony. Következő ö, héten, október 18-án Erkél török városában egy ö, ö, bírói perre kerül sor, 14 megválasztott török képviselőt érint ez, négy tanácsost és polgármestert, akik az ellenzéki pozíciókat békésen próbálták megvédeni. A esetleg 15 évnyi börtönbüntetést kaphatnak, és ez nagyon jól példázza, hogy a kurd kisebbséget üldözik. Február 10-én állásfoglalást fogadtunk el, ugye az Európai Uniós csatlakozás fényében, hogyha segíteni akarunk Törökországnak, és azt akarjuk, hogy megfelelően haladjon a csatlakozás útján, akkor ezt valóban meg kell tennünk. Jó lenne, hogyha egy tisztviselőt küldenénk el erre a perre. Köszönöm, Kretű asszonynak adom át a szót. Köszönöm szépen gazdasági válság alatt könnyen előfordulhat, hogy egy politikai válság is kialakul. Ez történik most Romániában, ahol a legnagyobb gazdasági a növekedés legjobban lassult, meg, szigorító, megszorító intézkedéseket alkalmaz a kormányzat, fáztak az emberek, nem jutnak, nem tudnak fűteni, nem jutnak gyógyszerhez, egyre elkeseredettebbek az emberek, közeledik a tél, és az emberek jövedelme drasztikusan csökkent. A szólásszabadság jogát is korlátozzák, ahogy azt már egy kollégám ma este említette az európai intézményeknek fel kellene emelniük a szavukat ez ügyben, a, a demok, antidemokratikus tendenciák ellen fel kell lépnünk Romániában. Köszönjük Kretó asszonynak, Kavalia asszony. Um Szeretnék visszatérni egy eseményre, ami Portugáliában történt, és ami nagyon fontos az emberek számára, az emberiség számára és az országnak is. A Champal Limaut alapítvány egészségügyi kutatásokat folytat, tudományos kutatásra hagyta ennek a, ez az alapítvány úgy jött részre, hogy az említett személy a vagyonát kutatási célokra ajánlotta fel. Igen, pontos kritériumokat is szabott a kutatások számára. A cél az, hogy Portugália és Európa kiválóság mércéjét alkalmazza, és kiválóságot érjen el. Sampalimud úr egy sor világhíres tudóst hívott meg, akik munkálkodnak ezeken a kérdéseken. Szék úrnak átom, adom át a szót. Köszönöm. Elnök asszony. Szeretnék szólni az Európa Tanács közüléséről. Egy jelentés készül arról, hogy a nők hogyan tudnak hozzáférni az egészségi szolgáltatáshoz és a lelkismereti tiltakozókkal kapcsolatos jogszabályok hiányáról. Ez az EU tagállamok szuverenitásába való beavatkozás, ez sérti a különböző szabadságjogokat. Ez a jelentés a nők reproduktív egészségéről szól, az abortuszról, a sterilizálásról és a mesterséges megtermékenyítésről arról szól, hogy megrövidítsék azoknak a betegeknek az életét, akik már halálos betegek. Hogy lehet egy egészségügyi szolgáltatót arra kényszeríteni, hogy ilyen jellegű kezelést adjon? Azután ott vannak a lelkismeti tiltakozók, és azok, akik panaszokat tesznek, ezt a fajta szabályzást nem lehet elfogadni Európában, hiszen ez az alapjogok ellen szól. Követ. Köszönöm, elnök asszony. Szerintem felelőtlen megkérdőlezni a spanyol kormány terrorizmus ellenes politikáját. és szerintem a venezuelai kormányról azt állítani, hogy terroristákat képez ki, ez is alap, megalapozatlan. Spanyolország fellép a terrorizmus ellen együttműködő Venezuelával párbeszédben, akit felszólítottunk, hogy valamit tegyen ez ügyben. A konfrontáció helyett hagyjuk, hogy a diplomaták, a rendőrök és a többi szakértő végezze a munkáját, hiszen ez a terrorizmus elleni harc terén meghozza a gyümölcsét. Euh, Köszönöm, Muniz asszony. Ezzel az egyperces hozzászólások ideje lejárt. A következő vitára térünk át, mégpedig a szubszaharai Afrika